Sehr geehrte äh, äh, Damen und Herren! Ähm, Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tein asszony még nem futott be, ezért nem a 28-as napi rendi ponttal kezdjük, hanem a 29-essel az ideiglenes számla zárulásról van szó, Baldasszere úr jelentése ez és aztán, hogyha befut Tájn asszony, akkor az ő jelentésével foglalkozunk. Tehát most a 29-es napirendi pontot illetően megadom a szót Baldasszere úrnak. Volt már alkalom arra, hogy a jelentésről vitázzunk, most a módosítókról beszélünk, Baldasszere úr, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Miután a javasolt módosítókat már elemeztük, nagyon örülök a benyújtott módosítóknak, és köszönetet mondok a kollégáknak jelentős hozzájárulásukért. A benyújtott módosítók jelentősen javítják a szöveget, és összefüggenek, összhangban vannak a jelentés céljaival. A kofferet, illetve buszolj által javasolt módosítók azt a célt követik, hogy egyensúlyba hozzák az adós, illetve a hitelező érdekeit, és ahol lehetséges egyszerűsíteni kívánják a jogi terminológiát. Egyetértek tehát a javaslatokkal, amelyeket ezen kollégák benyújtottak, különösen egy hasonló módosítóval, amely számos indikációt vezet be annak érdekében, hogy a végzésen megjelölt összeg zárulását elérjük, abban az esetben, hogyha az illető személy több szemlet vezet ugyanannál a pénzintézetnél. Itt az a cél, hogy a bankszemlek zárulásának biztosítsunk prioritást, és el kell kerülnünk az adós gazdasági tevékenységének hátrányos befolyásolását. Azt hiszem, hogy ez egy helyes megoldás, és e tekintetben szívesen meghallgatnám a szakbizottság véleményét. Köszönetet mondanék Tájn asszonynak, aki éppen most futott be az általa benyújtott módosítókért, ezek a bizonyítási eszközökre irányulnak, ezek szigorúbbá teszik a rendelkezéseket, és védik az adós védelmi szintjét, illetve az eljárás jogbiztonságát is javítják. Van egy problematikus szempont a javaslatban, és ez pedig a maximális határidők meghatározása, amelyen belül a bíróságnak le kell bonyolítani az eljárás egyes szakaszait itt olyan rendelkezésekről van szó, amelyek a tagállamok jogrendjének nagy részében esetleg összeütközhetnek az alkotmányos elvekkel, amelyek a bíróságok döntéshozatali szabadságára vonatkoznak. Azt hiszem tehát, hogy nehéz egy olyan határidőt kijelölni, amelyet tekintetben abszolút kötelező lenne. Lenne úr, az elnökünk számos módosítót nyújtott be, amelyek ezen rendelkezéseket rugalmasabbá kívánják tenni. E tekintetben is örülnék a kollégák reakcióinak. Ami pedig azokat a módosítókat illeti, amelyek a végrehajtási eljárásra, az experte végrehajtási eljárásra irányulnak. Nos, itt gondosan megvizsgálom majd Speroni úr módosítóit, annak érdekében, hogy az alperes érvelését is meg lehessen hallgatni, a végzés kibocsátását követően kevéssel. Egyetértek Kofferetti úrral azt illetően, hogy körül kell írni azokat az eseteket, amelyekben a bíróság meghallgathatja az alperest, kivéve, hogyha ez a meghallgatás nem veszélyezteti magát a szemlezárulást, vagy nem nehezíti meg azt jelentősen. Azt hiszem, hogy így mindenképpen korlátozni lehet az alperes meghallgatását, de csak úgy lehet azt végrehajtani, hogy a meglepetés hatást ne sodorjuk veszélybe a szemlezárulási végzés kapcsán. Köszönetet mondok még egyszer a kollégák hozzájárulásáért. Azt hiszem, hogy itt számos kompromisszos módosító, Kofferáti, Buzoy, Tájn, asszonyok módosítói nyomán kidolgozható, valamint Speroni urak, úr módosítói nyomán. Ez abszolút lehetséges, tehát azt hiszem, hogy így lezárhatjuk a munkát teljes mértékben összhangban azon javaslatokkal, megoldásokkal, amelyeket benyújtottak a kollégák. Köszönöm elnök, köszönöm Baldasszere úr, Bussoly úr jelentkezett szólásra, tessék. Köszönöm szépen néhány rövid megfontolásom, még az ennyi jelentéstől az ALDE nevében. Szeretnék gratulálni és köszönetet mondani a jelentéstevőnek a végzett munkáért ami a bank számlával kapcsolatos intézkedés területet jelenti, ez nagyon fontos. Erről feltétlenül így kell dönteni. A bank az adós megfelelően kell azonosítsa a legmegbízható módja ennek a számlaszám. Lehetséges a 17. cikk alapján azonosítani a születési idő, vagy személyigazolvány, vagy útlevél természetesen személyen nem lenne olyan jó megoldás, mert nehezebb megkapni ezeket az adatokat. Azt hiszem, hogy világossá kell tenni, hogy a megfelelő hatóságoktól adatot lehet kérni a 17-es cikk értelmében. Ez a teljes neveit jelenti az adósnak, és a tagállamot, ahol megtalálható. Az bíróságokkal való együttműködéssel kapcsolatban maradjon kötelező az együttműködés. Nem értem, hogy a törlés miért van a jelentéstervezetben. Végezetül úgy gondolom, hogy nagyobb világosság szükséges azzal kapcsolatban, hogy ö, hogyan kell megtartsa a számla, hogyan ö, kell számon tartsa a számlákat a bank. Ez a ö, hitelező és az adós jogainak egyfajta kiegyensúlyozása. Ez egy nagyon fontos dolog, főleg a természetes személyeknél. Ezt szeretem volna elmondani a kollégák előtt. Remélem, hogy sikerül megállapodásra jutni. Dankeschön, Herr Kofferat. Köszönöm, Kofferáti úr kap szót. Köszönöm, elnök asszony. A kezdetektől fogva Egyetértettem azzal, ahogyan a jelentést Baldasser úr elképzelte, hiszen az a probléma, amelyet meg kell próbálnunk megoldani ebben az esetben, ez az, hogy egy megfelelő egyensúlyt érjünk el a fellebbező, illetve a feltételezett adós érdekei között, aki, akiket most a jellegi javaslat szerint akik között nagyon nagy különbség van. Azok a módosítók, amiket benyújtottam, és amiket az imént Baldasszer úr kommentelt, nos, ezeknek ez volt pontosan a fő céljuk, azaz hozzájárulni az által elkezdett munkához, hogy egy komplex rendezést hozunk létre, illetve létrehozzuk azt amik hiányzó egyensúlyt, ami szükséges ennél a jelentésnél. Az egyik módosító esetében a biztonsági letét kötelezővé tételét írtam elő, mert így módon abba az irányba haladunk, amire az imént emlékeztettem, és ezt tovább lehet erősíteni, ezt az irányt, hogyha az esetleges károk fedezését is kérjük, hogyha túlságosan nagy összeget zárolnának a követelésekhez képest. Aztán itt a jelentéstevő javasolja a bizottság javaslatának módosítását a pénzügyi eszközök befogyasztására vonatkozóan. Azt hiszem, hogy ez helyes. Aztán, hogy a tanács, hogy a tanács képes lesz -e egy olyan megoldást javasolni, amikor is különbséget tesz a pénzügyi eszközök, tehát a kamatozó eszközök között, és más eszközök között, hogy az észszerű és hatékony lesz -e, hogyha mi ezt ilyennek ítéljük, akkor visszatérhetünk erre az érre. Nagyon fontos, hogy meglegyen az eszközök kizárásának lehetősége kezdetektől fogva. A bizottság, a két bíróság beavatkozását is javasolja a számlazárulási végzés kibocsátására, Nos, Szerintem ez csak a, az érdemi eljárásért illetékes bíróság feladata lehet, hogy az ügyek elhúzódását, vagy a különböző szendélykonfliktusok kialakulását megakadályozzuk, vagy akár az érdekkonfliktusok kialakulását. Aztán van még itt egy másik kérelem egy módosítóval. Itt a család fenntartásához, vagy a vállalati gazdasági tevékenység fenntartásához szükséges összegekre nem vonatkozhat a számlazárulás. Nagyon szigorúnak kell itt lennünk. Itt előre kell látni azokat a hatásokat is, amelyek nagyon súlyosan befolyásolhatják akár a vállalat szokásos tevékenységét, akár pedig az adott család gazdasági körülményeit vagy életkörülményeit, hiszen a család tagjait nagyon súlyosan sújthatja ez a végzés olyan okok miatt, amelyek a család egészét nem érintik, hanem csupán a család egy tagját. Éppen ezért egy hatékony számlazárulási végzésre van szükség, amely ugyanakkor kiegyensúlyozott is, és azt hiszem, hogy nagyon fontos a többi frakció módosítóit illetően is. Ez, és ez egybeesik a mi szándékunkkal, hogy ezt a célt elérjük. A kiinduló pont, azaz a jelentéstevő javaslata. Azt hiszem, hogy tanúskodik egy ilyen szándékról, sőt, konkrétan egy pozitív szándékot javasol e tekintetben és ugyanilyen szellemiségben dolgozzunk mi is, mint ahogyan ezt a jav, az előadó javasolta. Azt hiszem, hogy a nagy nehézségek ellen mindenképpen elérhetők lesznek a szükséges kompromisszumok. Elnök, köszönöm Koferáti úr, Vadaszere úr, a kezdeti beszámolójában még utalta bizottságra, az Európai Bizottságra, akitől szeretne néhány tisztázást. Lina Markitét üdvözlöm itt, talán Valdászerre úr kérdéseire reagálni tud, illetve meg tudja osztani észrevételeit velünk. Pitesia. Tessék. Thank you, Madam Chia, and... Köszönöm szépen, elnök asszony. Rögtön az elején hadd fejezem ki hálámat a benyújtott módosítók számáért amelynek a célja az, hogy tényleg hatékony, jó eszköz álljon rendelkezésünkre. Röviden végigfutnék néhány módosítón, hogy bemutassam a véleményünket. Mint ahogy jeleztük már, készen állunk dolgozni azért, hogy jobb legyen az egyensúly a hitelező és az adós között. Már kifejeztük agályunkat, egyes pontokkal kapcsolatban, de az Európai Parlament inkább így döntött. Olyan módosítót szeretnénk, hogy ha az adóst csak a hitelező jogainak figyelembe vételével hallgatnák meg. Ez a, az 57-es cikkben szerepel. A bizottság már elmondta, a véleményét, ezt készen vagyunk követni, úgy gondoljuk, hogy ez nagyobb védelem lenne az adós számára. Támogatjuk a módosítókat, amelyek erre irányulnak. Baltaszári úr kérdezte a véleményünket az új javaslattal kapcsolatban, egy célja ö, rangsort ö, megállapítani. Nos, ezzel kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy ez ízszerű módosító a cél az, hogy a, az adós tudja teljesíteni a kötelezettségeit. A 92-es, 95-ös módosítót támogatjuk, ezek nem vannak egymásnak, lehet kombinálni őket. Hadd fejezzem ki agályunkat egyes módosítókkal kapcsolatban. Például szeretnék utalni arra, hogy törölni szeretnék a bankszámla szerint illetékes bank joghatóságát. Ez a 69-es módosító. Ez így alternatív fórum választására lenne lehetőség. A végrehajtás szerinti bíróság illetékessége szerintünk rövidíteni, egyszerűsíteni az ügyet. Fogjuk ezt a módosítót továbbra is vizsgálni, és a kérdésre vissza fog télni a tanács is a jövő héten. Mint ahogy már jeleztük, agájaink vannak azzal kapcsolatban, hogy számlaszámot kell adni, vagy születési időt, amikor valaki keresetet indít. Egyes kollégák már elmondták, hogy ezek az adatok nem mindig állnak rendelkezésére a felperesnek. Nem szeretnénk, hogyha ilyen adat, a születési dátum követelmény lenne. Azt is megjegyeztük, hogy vannak módosítók, hogy a töröljük a határidőket, és mondjuk ki, hogy megfelelő határidővel, megfelelő időn belül köteles a bíróság eljárni. Nos, ez szerintünk nem elégséges. Nagyon fontos része a rendeletnek a határidő. A hitelezőnek az érdeke, hogy gyors legyen az eljárás. Még egy megjegyzés, már szóltunk a hatályról, és azzal kapcsolatban, hogy a végrendeleteket és öröklést ebből hagyjuk, hagyatékot hagyjuk ki. Úgy gondoljuk, hogy ha ez benne van a, az eszközben, az egy plusz. A pénzügyi eszközöket tehát nem kellene kihagyni. Sajnáljuk, hogy nincsen olyan módosító, amely azt mondaná, hogy csak bizonyos pénzügyi eszközöket, a leglikvidebbeket vegyük be, kötvényeket, részvényeket és közös befektetési alapok papírjait. Ezért szeretnénk az Európai Parlament nyitottságát kérni, hogy e egyes pénzügyi eszközöket vegyünk be. Végezetül egyes módosítók a bizonyítékokkal foglalkoznak. A bizottságnak itt az volt a célja, hogy a, az európai ideiglenes számlálárolási végzés nem tartalmaz megfelelő intézkedést a gyors eljárásra. Ezért szeretnénk, hogy ez tükröződjék a jogszabályban, illetve a javaslatban. Köszönöm szépen. Um, Köszönöm. Baldasszere úr zárszóként. Nos, nagyon röviden, mert felmerültek itt a leg bonyolultabb szempontjai ennek a jelentésnek. Busoly, illetve Kofferati urak módosítóival lényegében egyetértünk, csak egyeseknél kell ellenőrizni, hogy ezek a tagállami joggal, illetve a komplex joggal összeegyeztethetők-e, hogy lehetséges -e ezeket alkalmazni, ha lehetséges, akkor így fogunk eljárni. Ami pedig azt illeti, hogy a számla zárulási végzés működőképességéből ne vegyünk el, azaz itt mindenképpen lehetőséget kell adni arra, hogy az adós vagyonát megtámadjuk, úgymond anélkül, hogy lehetőséget adnánk neki arra, hogy elhárítsa ezt az eszközt még mindenféleképpen összhangot kell találnunk azon igény között, amely a garanciára vonatkozik, amely egyébként a bizottság eredeti javaslatában is szerepelt, tehát hogy legyen egy hatékony és teljes mértékben gyors eszköz a garancia létrehozását illetően, a hitelezőt illetően. A pénzügyi eszközökről még vitáznunk kell, az eljárásról úgy szintén meg kell néznünk, hogy ezeket a sajátosságokat hogyan lehet megőrizni az eljárás tekintetében. Összességében úgy vélem, hogy van még mozgásterünk arra, hogy egyes vetületeket javítsunk, elmélyítsünk, ugyanakkor szeretnék megfelelni a kollégák igényeinek, illetve a bizottság által felvetett igényeknek. Meglátjuk, hogy hogyan tudjuk lekerekíteni ezt a munkát, oly módon, hogy mindenki nézőpontja érvényesüljön, és az egyensúly egyik irányba se tolódjon el, a javaslat a lehető legkiegyensúlyozottabb legyen, ugyanakkor a fő célt se veszítsük szem elől, hogy a hitelezőknek adjunk egy eszközt arra, hogy követelésüket gyorsan be tudják hajtani a normál ö, bírósági eljárások keretében. Köszönöm. Elnök, köszönöm Valdászere úr. A szavazás a következő ülésre van tervezve, április 24-25-ére. Ezzel ezt a napi rendi pontot lezárjuk, és átterünk a következőre, ami valójában az ezelőtti volt, azaz ez a 28-as napi rendi pont az Európai Unió, Unió Bíróság alapok menjenek megváltoztatásáról van szó. Itt a bírák szemának növelése a tárgy. Tájnasszony jelentéstevő kap szót, tessék. Tájnasszony, köszönöm, elnök asszony. Benyújtottam jelentésemet. A bíróság statutum a második részének megváltoztatásáról. Több vita volt már ezzel a jelentéssel kapcsolatosan a bíróság túl van terhelve, a Lisszaboni szerződés keretében több a hatáskörre, nehezek az eljárások, rengeteg eljárás zúdult a bíróságra, egy belső reformat is végrehajtott a bíróság, amely időközben pozitívnak bizonyult, és tavaly júliusban a plenárison a bíróság rendelet javaslatáról szavaztunk, ami a statutum megváltoztatását illeti. Tehát itt a belső reform lehetséges volt a bíróságnál, ez a munka hatékonyság növeléséhez vezetett, Azonban a rendelt javaslat azon részéről nem tudtunk szavazni, ahol a bírák számának növeléséről volt szó, mert a tanácsban nem volt egyetértés azt illetően, hogy mely tagállamokból érkezenek ezek a plusz bírák. Az eddigi viták során itt a szakbizottságban megállapodtunk abban, hogy javaslom, hogy a bírákat származási helyek, helyüktől függetlenül csak az alkalmasságuk alapján válasszuk ki. A tagállamokkal a tanácssal egyetértésben hat különböző rotációs rendszert alakítottunk ki, erről még egyetértésre kell jutni. Azt hiszem, hogy ez egy észszerű kompromisszum lenne, hogyha a nagy tagállamok, amelyek kijelentik, hogy a nagyobb mm, állomány révén a jogászokat illetően jobban megtalálják az alkalmas jogászokat. Persze be kell bizonyítani, hogy valóban így van-e, és a kis tagállamok, amelyek kijelentik, hogy na, kevesebb jogászuk van a tagállamban, mégis ki tudják találni a legalkalmasabbat, nekik is meg kell adni a lehetőséget, hogy ezt bebizonyítsák. Tehát itt egy valódi versenyt kell kialakítani. Javasoltam, hogy 12 plusz bírói helyet hozzunk létre. Emlékszünk még arra, hogy itt a tanácsban a 6 és a 12 plusz bíró körül bontakozott ki a vita. Minden tagám javaslattal él, de a bírák kiválasztásánál az a lényeg, hogy a 255-ös cikk alapján ö, személyesen kell a virág kiválasztásáért felelős bizottság előtt pályázni. Akkoriban mindig is kritizáltuk a tanácsot azzal, hogy ezáltal a bíróság stabilitása nincs biztosítva, és még nem is volt mind a 27 bíró kinevezve, mindig voltak jelentős hézagok. Nos, a bírák kiválasztásért felelős bizottság egy listát készít, az alkalmasság alapján felsorolva a jelölteket. Legalább kétszer annyi jelölt kell, hogy legyen, mint amennyi bírói hely van. Itt a közszolgálati bíróság megfogalmazását vettem át. Nyitott lista eljárásról van itt szó ez a bíró kiválasztásáért felelős bizottság csak azért volt felelős, hogy ki szortírozza a nem alkalmas jelölteket. Ez több alkalommal is megtörtént már eddig. Tehát ez a bizottság már több alkalommal alkalmatlannak nyilvánított egyes jelölteket, és a tagállamok ezen ajánlásokat mindig követték. A kiválasztásért felelős bizottság időközben továbbfejlődött, és teljes mértékben képes arra, hogy a bírákat csak alkalmasságuk alapján válassza ki, és megfelelő szigorú kiválasztási eljárást folytasson le. Utalnék arra, hogy a földrajzi egyensúly, illetve az egyes tagállami jogrendek megfelelőképpen tekintetbe vételre kerülnek, oly módon, hogy a bíróságnak mindig van egy-egy bírája minden tagállamból. Nem probléma tehát ez, és nem ez a probléma középpontja. Ezt azért említem, mert az legutóbbi alkalommal voltak ilyen irányú módosítók. Az esetleges módosítók tekintetében utalnék arra, hogy semmit nem írnék persze elő a kollégáknak, vagy Einschränken. Nem szeretném korlátozni a módosítóikat, de ö, számos ö, törlés van a jelentésben, ezek technikai jellegűek. Tehát ezekről már szavaztunk, kérem, hogy ezeket már nem módosítgassuk tovább, és ö, a policy advisor is kérem, hogy figyeljen erre itt már a 200 53-as cikkben szerepel a bírák kiválasztása, illetve az, hogy a bíráknak függetlennek kell lenniük. Itt elismert jelentős jogászokra van szükség. Most tehát elég szerencsétlennek tartanám, hogyha a primér jog, az elsődleges jog szövegét módosítókkal módosítanánk. Itt nem általános politikák szövegéről van szó, hanem egy statutum módosításáról, egy alapszabály módosításáról. Cvifka úr benyújtott módosítójáról szeretnék most beszélni. Ő azt kérte, hogy maximálisan két bíró lehessen egy azonos tagállamból. Nos, hogy is néznek egy ilyen lista? Ezt a köz szolgálati bíróságnál már megtapasztalhattuk. Volt egy nyitott lista, két bíró volt a listán egymás után Németországból. Itt ilyen esetben a tagállamnak egy bíróban kell megállapodnia, de itt az egy bíró, egy tagállam elv érvényesülése esetén a második német bírót ezen elv alapján egyszerűen átugranák a listán, és a következő jelölt kerülne sorra. Tehát azt hiszem, hogy itt különböző konfliktusokra adna okot, ez is ennél a bíróságnál, mert a tagállamoknak kell megállapodniuk a bírójukat, a jelöltjüket illetően. Aztán most itt a szakbíróságokkal kapcsolatos vitára télnék át. A 247-es cikk alapján csak egy rendelet alapján lehet egy új szakbíróság kialakítását szabályozni, és uh, itt nincsen sem bizottsági javaslat, sem a bíróság ilyen irányú kérelme. A bíróság szívesen kialakítana uh, a védjegyekkel kapcsolatos uh, egy ilyenfajta szakbíróságot, de a bizottság, mivel nem nyújtott verényenyúló javaslatot, mi nem tudunk erről dönteni. Nincs kérelem arra vonatkozóan, hogy ezt a problémát úgy meg lehetne oldani, hogy plusz munkatársakat alkalmaznak a bíróságnál. Itt az eltérő vélemények kapcsán a következőt mondanám el. Ez nem része ugyanennek a javaslatnak, de lesz egy meghallgatás az eltérő vélemények kapcsán, a bíróság kifejezetten utalt arra, hogy ennél a bíróságnál egy szokásos közigazgatási bíróságról van szó. Az eltörő vélemények esetén csak a bíróság, a törvényszék jönne szóba, nem pedig a bíróság, és éppen ezért a kollégáknak elmondanám, hogy ez a fórum nem dönt alapvető elvi kérdésekről. Aztán a módosítók benyújtásának határidejét illetően április 12-ében állapodtunk meg. A szakbizottságban szavazni fogunk, és ezt követően meg kell várnunk, hogy mit is tesz a tanács, ugyanis hogyha a négy intézmény, a parlament, a bíróság, a tanács és a bizottság egyetértésre jut, csak akkor tudunk majd szavazni. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Tájn asszony Szvívka úr jelentkezett szólásra. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Przede wszystkim chciałem podziękować Aleksandrze Tajn za... E, köszönöm szépen. Köszönetet mondok Tájn asszonynak ezért a részletes beszámolóért. Nem fogok most uh, itt uh, részletekbe bocsájtkozni. Ma délelőtt kaptuk meg a szöveget. Köszönetet mondok Klein asszonynak, amiért a módosító benyújtásnak ideje április 12-e. Fontos ügy ez, az Európai Bíróság a második részének módosítása. Elindult ez a folyamat, és már kilátásban van a kompromisszum a tagállamok között, ami számomra fontos a bírák hatáskörei, illetve szakértelme, éppen ezért Tájn asszonyjavaslata jó, véleményem szerint. Nagyon szilárdan hiszek, abban a bölcsességben, amely lehetővé teszi a földrajzi egyensúly megőrzését, ugyanakkor viszont hangsúlyt fektet a bírák szakértelmére, és örülök annak, hogy meghallgatást tartunk majd, ahogyan az itt említésre került. A szakbizottságon belül erről már vitáztunk, hogy ezeket az információkat közzé kell -e tenni, vagy sem. Most ebben a dossziéban nem merül fel ez a probléma be fogunk nyújtani megfelelő módosítókat, és kérjük, hogy a jelentéstevő vegye ezeket figyelembe. Technikai ügyekről van itt szó, amelyeket meg kell oldani, és ezen jogalkotási javaslat következetes kell, hogy maradjon. Köszönöm. Elnök, köszönöm Zvivka úr. Mielőtt megadnám a szót Berlinger úrnak és Steinasszonynak, üdvözölni szeretném azokat a kollégákat, akik a Nőjogi Szakbizottságból időközben csatlakoztak hozzánk. Nem sokára megkezdjük a szavazást a polgárügyekben védőintézkedésekkel kapcsolatos jelentésről. Üdvözöljük őket! Kérem, hogy viszonylag halkan foglalják el helyüket, hogy ezt a vitát még le tudjuk folytatni, illetve Berlinger urat majd hogy meg tudjuk hallgatni. Berlinger úr! Csak röviden. Először én is köszönetet szeretnék mondani Tejn asszonynak. Az a véleményem, hogy a szakbizottságunknak, illetve a parlamentnek a lehető legnagyobb figyelmet kell fordítani az Európai Bíróságra. Jelenleg azt láthatjuk, hogy a bíróság meghatározó szerepet nyer az európai integrációs folyamatban az európai esetjog révén. Szeretném hozzáfűzni, hogy ez csak úgy lehetséges, hogy a szakértelem egyre erősödik a bíróságon belül, azonban egy kifogással élnék, nem értettem, hogy mikor is jár le a módosítók benyújtásának határideje. Azt hiszem, hogy túl közeli ez a határidő, április 12-e? Én attól tartottam, hogy ebben a hónapban van ez a határidő, de április 12-ével egyetértünk. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Végezetül Tejn asszonynak adok szót, tessék. Egészen röviden, mondja Tejn asszony, köszönöm az észrevételeket. Csak utalnék arra, hogy az akkoriban benyújtott módosítók okafogyattá váltak, tehát az összes módosítót újra be kell nyújtani. Ez csupán egy utalás az eljárásra, tehát most nem abból kell kiindulni, hogy a már benyújtott módosítók továbbra is érvényesek, ezeket újonnan be kell nyújtani. Elnök, köszönöm, Tájnasszony. Április kettedike, Tájn asszony már említette, a módosítók benyújtásának határideje, és ezzel lezárjuk ezt a napi rendi pontot, és áttérünk közös szavazásunkra. Még egyszer szeretném a kollégákat üdvözölni a Nőjogi Szakbizottság részéről. Most egy közös szavazásra kerítünk sort. Gustafsson urat, a szakbizottság elnökét üdvözlöm, egy igencsak konstruktív munkát tudhatunk magunk mögött, nem első részben történik ez. Szívesen megadom neki a szót, és aztán a két jelentéstevőt is meghallgatjuk, mielőtt szavaznánk. Tessék! Tack så hemskt mycket, fru Regner, och eh, det som du sa... Mint ahogy mondta is, nagyon jól működtünk együtt, és ennek nagyon örülünk mi a nőjogi és egyenlőségi Esélyegyenlőségi Bizottság. Egy októberi döntés nyomon követéséről van szó. Kívánjuk, hogy a dolgok előrelépjenek a polgári e, és büntetőjogban. Köszönöm szépen még egyszer. Úgy gondolom, a jelentéstevők nagyon jó munkát végeztek. Azt hiszem, sikerült e, átadniuk a parlament gondolatait csak örülhetünk annak, amilyen munkát végeznek, és ezzel vissza is adom az elnök asszonynak a szót. Köszönöm. Köszönöm. Párvánova asszony kap szót a Nőjogi Szakbizottság részéről, aztán pedig a Júri jelentéstevőnk López Isturiz. Tessék! Thank you very much. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani mindkét szakbizottságnak, Antonio López Istoriz úrnak is a ö, nagyon jó együttműködésért. Ez az ügy bemizonyította, hogy a Júri és a FAM szakbizottság nagyon jól tudnak együttműködni. A trialógusban is sikerült eredményt elérni. Az Európai Parlament javaslatait ö, tudjuk támogatni, be tudtuk venni ezeket az ügybe. Köszönöm mindkét szakbizottság titkárságának, és szeretném, hogyha tovább rá is együtt tudnánk működni ilyen nagy csekjerrel. Köszönöm szépen még egyszer, remélem, hogy az ügy nagyon hasznosnak bizonyul, és most egy egész sammog, somogunk van polgári és büntetőjogban. Szeretnék gratulálni mindenkinek, aki részt vett a munkában. Dankeschön, Herr López. Köszönöm szépen, López Isturias, tessék. Gracias, Presidenta. Eh, igualmente... Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném én magam is azzal kezdeni, hogy köszönetet mondok azoknak, akik együttműködtek ebben a munkában a két szakbizottság titkársága tagjainak. Amikor elvállaltam, hogy a közös jelentésből részt részeszek, sokan szkeptikusak azt mondták, problémák lesznek. Pont fordítva alakult, kiváló tapasztalat. Úgy láttam, hogy a szakbizottság alkalmazottai kiválóan működnek együtt politikai szinten kolléganőm Parvaneva asszony kiváló munkát végzett a FAM szakbizottság nevében. Azt hiszem, hogy nagyon magasra tettük a lécet. Így ezek az intézkedések a ö, polgárügyekben hozott védelmi intézkedések magas szinten lesznek. Ez kézzel fogható plusz, amit az Európai Unió ad. Antonia munkájával és az enyémmel sikerült azt hiszem elég nagy a lehető leggyorsabban haladjanak a dolgok. Ez egy közös munka volt. Remélem mindenki így is fogja látni a szavazás során. Köszönöm szépen mindenkinek! Äh, Köszönöm szépen, és ezzel áttérünk a szavazásra. Kérem, hogy mindenki készítse elő szavazókártyáját. Azt hiszem, hogy ez egy rövidebb szavazás lesz, mint ma délelőtt. A 90-esre térnék át, tehát az egész szövegről szavazunk, megnyitom a szavazást. alle abgestimmt? Mindenki szavazott elektronikusan? Még három szavazat hiányzik. Hogyha valaki elfelejtette a szavazókártyáját, akkor kérem, hogy jelentkezzen, szavazzanak. Herr Stojanov vielleicht? Stojanov úr talán? Nem a... Oké, Okay, Herr Stojanov wünscht nicht abzustimmen. Okay. Ah, okay. Abstimmung is geschlossen. Lezárom a szavazást. 32-en mellett ellenszavazat nem volt, két tartózkodás mellett a teljes szöveget elfogadtuk. Most áttérünk a teljes tervezetre, megint elektronikus szavazást is következik, megnyitom a szavazást. Okay. 32 uh, stimmen. 32 mellette szavaztak, két tartózkodás mellett ezt is túlnyomó többséggel elfogadtuk, és aztán a jogalkotási állásfoglás tervezetről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Dafür. 32 mellette, senki nem volt ellene, két tartózkodás mellett elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevőknek, és meg is tapsolhatjuk őket. Damit äh, möchte ich mich von Ezzel a nőjogi szakbizottságbeli kollégáktól elbúcsúznék, és áttérünk a jogi szakbizottság részére még egy szavazásra, amely csak a jogi szakbizottságbeli kollégákat illeti. Itt López Isturiz úr jelentéséről van szó, azonnal át is térnék a szavazásra. Szintén kész felemeléssel szavazunk az állás foglalásról, illetve ki van amellett, hogy azonnal szavazunk a jelentéstervezet mellett, ellene elfogadva. Most a jelentésről elektronikus formában szavazunk a jelentés egészéről. Kérem, elektronikusan szavazzunk, megnyitom a szavazást. 17 dafür, keine... 17 mellette ellenszavazat nem volt, természetesen elfogadtuk. Most a jogalkotási állásrólás tervezetről szavazunk, megnyitom a szavazást. Hamáli abgestimmt. Mindenki szavazott? 16-an mellett ellenszavazat nem volt, gratulálok. És ezzel a mai szavazásokat be is fejeztük. Hájá. Äh, damit sind die Abstimmungen beendet und wir kommen zu... Ezzel befejeztük a szavazást, és áttérünk a következő napirendi pontra, mégpedig a 30-asra az Európai Alapítvány statútumáról. Ezt illetően jó magam vagyok a jelentéstevő, tehát magamnak kell megadni a szót. Az Európai Alapítvány témájánál, amelyet most tárgyalunk, egy olyan témáról van szó, ami az Európai Társasági Jog körébe tartozik, és ezen szakbizottságban mindig dilemma előtt álltunk ezzel kapcsolatban, azaz, hogy az Európai Társasági jogból milyen problémák adódnak e tekintetben. A tanács tartalmilag változtatott a javaslaton, de egyfajta fűnyíró taktikával élt, a szakbizottság javaslatával szemben elutasító magatartást tanúsított. Itt az Európai Parlamentben egy rendkívül nehéz helyzettel állunk szemben, amikor megpróbálunk konstruktív módon javaslatokkal élni, hogy aztán a tanácsban ezek megfelelő hatással is bírjanak. A jelentés egyfajta ösztönzést kellene, hogy jelentsen a tanács számára, és ez a köztes jelentés egyfajta útmutatóként kell, hogy szolgáljon egy olyan környezetben, amely igencsak szkeptikusan és visszafogottan foglalkozik ezzel a témával. Először is az alapítvány fogalmára térnék vissza, mert ez nagyon fontos, mert éppen Németországban az alapítvány fogalma nem mindig közhasznúan értendő, ahogyan itt a bizottság javaslatában szerepel, hanem gyakran nagyvállalatok is használják az alapítvány megjelölést. Éppen azért nagyon fontos utalni arra, hogy ez a definíció, amit a bizottság használ, ez részesítendő előnyben, tehát itt közhasznú alapítványokról van szó. Jelentésemet egy kicsit korrigáltam ezt illetően. Nagyon fontos számomra ugyanis annak tisztázása, hogy a vegyes formákat kizárjuk. Tehát a közhasznúság jellemzője minden egyes esetben világosan előtérben kell, hogy álljon mert különben ennek a jelentésnek vagy javaslatnak nincs kilátása a sikerre. Aztán a bizottság javaslatában szerepel a határokon átnyúló elem. Fontos számomra a határokon átnyúló elem, nem csupán ennek hangsúlyozása, hanem az is, hogy ez ne csupán kijelentésre kerüljön, vagy szándékolt legyen, hanem valóban tényszerűen álljon is fenn, amikor egy alapítvány a tag, egy adott tagállamban megkezdi tevékenységét. Tehát ez legyen magától értetődő, és számomra nagyon fontos volt ezt az aspektust külön kiemelni. Egy másik fontos dolog a hitelezői védelem. Itt 25 ezer eurós küszöbről van szó a bizottság javaslatában amely az alapítvány egész időtartam alatt rendelkezésre kell, hogy álljon, nem csupán a megalapításkor. Fontos számomra, hogy közhasznú európai alapítványról kell, hogy szó legyen, tehát egy közhasznú jogi formáról. Az alapítvány vagyonának 70%-a közhasznú célokra adandó ki. Éppen ezért szükséges, hogy az alapítvány egyfajta takarékpársaiként szolgáljon, és nem szolgálhat önös célokat. Tehát mindenképpen közös, közhasznú célt kell, hogy beteljesítsen. Nagyon fontos számomra a munkavállalók részvételi jogát kiemelni. Nos, nem ez a fő dolog, amikor az alapítványokat létrehozzák, de nagyon figyelni kell szerintem arra, hogy összhangban legyünk a többi európai társasági jogi formával a e tekintetben. Végezetül a székhely egységességét említeném. Az alapítványoknál nagyon fontos, hogy az alapszabály szerinti székhely, illetve a fő administratív központ egy és azonos tagállamban legyen. Itt meghallgatást is ö, mm, szerveznünk kell, és a bizottság javaslatából ezt az aspektust nem szabad kivenni. Aztán itt megnéztem a legfontosabb javaslatokat, és nagyjából ennyi lett volna most részemről a bizottság a javaslat beterjesztőjeként európai szellemiségben gondolkodik, e tekintetben a tanács viszont éppen nem, és úgy vélem, hogy európai képviselőként konstruktív módon hozzájárulhatunk ehhez az ügyhöz, hogy a tanácsban kialakult padhelyzetet egy kicsit fellazítsuk. Ennyi lett volna részemről a jelentésem bemutatása, és úgy látom, hogy spanyol kollégám Amendez úr kért szót tessék. Sí, muchas gracias. Presidente, muchas gracias, Evelyn. Köszönöm, elnök asszony Evelyn. Grandes a nevem, de semmi gond. Elnézést kérek. A közlekedési bizottságban volt szereplésem, és gyorsan átjöttem, de majd tájékoztatok arról, amit ön eddig elmondott. Először is köszönöm a jelentés tervezetét, amely a bizottság bizonyos javaslatait kiegészíti. Úgy gondolom, hogy tudni kell, hogy ez a javaslat nem fogja helyettesíteni a már érvényben lévő nemzeti törvényeket, hiszen a tagállamok döntenek arról, hogy megőrzik-e, vagy továbbfejlesztik a nemzeti rendszereket. és Az, hogy milyenek a szabályok. Több szakértő szólt hozzá a meghallgatáskor, és azt mondták, hogy olyan normákra van szükség, amelyek lehetővé teszik az alapítvány működését. Más szóval ez a javaslat jelentős előrelépés ahhoz, hogy a rendszer javuljon. Ami a az alapítványok fontosságát illeti. Ez mindenképpen az állampolgárok érdekében áll, és néhány éve most már több mint egy millió európai állampolgárt alkalmaznak, tehát jelentősen megerősödtek. Ezt a jelentésben és a javaslatban ön aláhúzza, és bizonyos definíciókat, pontosít, valamint a határon átnyúló elemet is kiemeli ön az alapítványok egyetében, az esetében. Azután az ellenőrzés, a székhely kérdését is kiemeli, egyetértek. De van néhány elem, amelyel kapcsolatosan kérdések merülnek fel bennem, mivel figyelembe kell venni a nemzeti törvénykezést. Például az adórendszer 49-től 51-ig tartó cikkely ennek van jelentősége, és ez kockázatos. Most én a 38-39 szikre gondolok a munkajogról. Néhány tagállam számára itt lehetnek kockázatok, vagyis olyan rendszert akarunk, hogy átláthatóak legyenek ezek a az alapítványok, legyen egy európai lista, és minden érdekelt fél ott megtalálhatja a az alapítványokkal kapcsolatos információkat, mely tevékenységet folytatnak, például, és így e, az állampolgárok jobban belekapcsolódhatnak az alapítványok munkájába. Fel kell tenni a kérdés, hogy az összeférhetetlenség e, cikke, a 31-es cikk e, esetleg ellentétes hatást vált ki mint amit szeretnénk. Például néhány családi tanács betiltását hozhatná magával, és szerintem ebben a joganyagban nagy a mozgástér az alapítvány alapítói számára. Az alapítvány célja, hogy megvédjen bizonyos érdekeket, amelyeket a státusz, az alapszabály meghatároz a, az, hogy az alapító családtagjai is jelen legyenek, ez bizonyos szociális igazságtalanságot képezhet az javasolt esetben, mert bizonyos anyagokhoz nem férhetnek majd hozzá a családtagok, bürokratikus teherről is szóval van. A négyes cikk például, amely az információkra vonatkozik, vagy a hetes, a források 10%-át a célokra kell fordítani, mondja ki ez a cég. Mindezeket elemezni kell, és a módosításokat is, hiszen minden tagállam néhány jogalkotási elemet bevezethet igényes szerint. Figyelembe kell venni azt is, hogy a szöveg milyen feltételeket szab meg, szerintem azok között vannak feleslegesek bonyolult itt mindez, pedig közben az a cél, hogy a rendszert javítsuk, egyszerűsítsük. És szerintem a bizottság véleményét sikerül majd nekünk javítani. Ennek azt úgy gondolom, hogy a frakcióm képviselői átadják majd önnek a véleményét, mert most csak a személyes véleményemet mondtam. Remélem, hogy ezt a jelentést még a mostani mandátum alatt el tudjuk fogadni. 2012. februárban született a bizottság javaslata, és valóban az a cél, hogy határok nélküli piac jöjjön létre, az alapítvány váljon valóságá, ez megéri az erőfeszítést, úgyhogy itt eh, konstruktív együttműködést fogunk folytatni. Köszönöm, de Grandes Pascual, Tejnasszony kap szót. Köszönöm. Úgy tűnik, hogy fenntartások vannak itt a tagállamok részéről, hogy vajon ez opcionális eszköze. Remélem, hogy nem lesznek ugyanazok a problémák, mint a közös vételi jognál. Csak röviden még kiemelném a különböző előnyöket az Európai Alapítvány tekintetében. Egyrésztről a polgárok számára azt hiszem, hogy így több pénz majd rendelkezésre közhasznú célok meg megvalósítására, a határokon átnyúló tevékenységek során, ez az adományozók számára is előnyös, kevesebb költség, kevesebb bürokrácia, és mindenféleképpen ez egy védjegy lenne az adományozók számára, az alapítványok számára az előny a nagyobb jogbiztonság, az adó ügyi elismerése a közhasznú céloknak, kevesebb költség, kevesebb bürokrácia, és a tagállamok számára is előnyös ez a megszorítások nyomása ellenére kutatás, ö, oktatás és fontos célokra több pénz állna rendelkezésre. Az adóügyi kezelés esetében nem szendékunk az európai adójog harmonizálása, néhány pontot vennék, vetnék még fel, amelyek szerintem szükségesek, hogy megteremtsük a bizalmat ezen új alapítványi formát illetően. Itt a tőke követelményeknek viszonylag magasabbnak kell lenniük, magasabbnak mindenképpen, mint 25 ezer euró. Aztán ezt nem tudom még megmondani, hogy ez elegendő lesz, hiszen az alapításkor is vannak bizonyos költségek, az audit csak a nagyobb alapítványok esetében lenne szükséges, ott a mérleg főösszeg kell, hogy legyen a döntő kritérium. Az együtt döntési kritériumok esetében itt mindenképpen társadalombiztosítás által lefedett személyek által kell ezeket a feladatokat ellátni. Az alapítvány fennállása korlátlan idejű kell, hogy legyen mert az alapítvány célja, céljának biztosítása nagyon fontos. Ez csak néhány észrevétel. Ez most már nem is munkadokumentum, hanem egy köztes jelentés, és azt hiszem, hogy ezek voltak itt a fő hangsúlyok. Elnök, köszönöm, Boris úr. E, ja również chciałbym podkreślić wagę tego, e, tego niezwykle ważnego sprawozdania. Ono zamyka w obszarze społecznym. Köszönöm szépen, ez rendkívül fontos ez a jelentés, és bizonyos hiányokat kíván pótolni a belső piacon. Nevezetesen, ami a határon átnyúló tevékenységekre vonatkozik a civil társadalomban, és egy sor kérdést gyorsabban és gazdaságosabban lehet megoldani ezen európai alapítványok segítségével. Éppen ezért fontos, hogy érveinket felsorakoztassuk, akkor, amikor módosításokkal élünk. Mégpedig azért, hogy a dokumentumot jól megértsék. Ami a az alapítványok határon átnyúló tevékenységére vonatkozik, ezek fontosak, ezeket meg kell könnyíteni, és hogyha van erre jogi formula az Európai Alapítvány címszó alatt, akkor néhány kérdést azért meg kell válaszolnunk, jogbiztonság, átláthatóság az alapítvány esetében. Ez nagyon fontos, hogyha világosan akarjuk látni, például a pénzügyeket, pénzügyi átláthatóság, a tőke, és úgy gondolom, hogy a jelentés ebben az irányban kell, hogy fejlődjön ez a társadalom tevékenységét kell, hogy megkönnyítse. Köszönöm, köszönöm a hozzájárulást. Most az Európai Bizottság kap szót azért, hogy szóljon néhány szót erről a köztes jelentésről. Szívélyesen üdvözlöm Önt! Köszönöm szépen! Néhány rövid megjegyzést teszek. Főleg elmondanám azt, hogy a bizottság szerint ez a javaslat, ez a rendelet miért szükséges? Úgy látjuk, hogy a határon átnyúló helyzetekben vannak gondok az alapítványok számára. Nincs igazi jogi eszköz a határon átnyúló működésre, és mindenképpen drágák az ilyen műveletek a nemzeti alapítványok számára. Azt is látjuk, hogy a határon átnyúló helyzetekben az alapítványok szempontjából a kezelésük problémás, és az adományok gyűjtése is problémás ebben az esetben az alapítványok számára. Örömmel látjuk, hogy ez a köztes jelentés tervezet számos alkalommal ugyanabba az irányba halad, mint ahogy a tanács halad, és ez pozitív. Feljegyeztem a megjegyzéseiket arról, hogy az Európai Alapítványban milyen tőke áll rendelkezésre. Valószínűleg tudják, hogy a 25 ezer eurós küszöb kompromisszumként alakult ki a tagállamok javaslatait követően. Néhányak eh, nemzeti hasznos tevékenység esetére igen alacsony küszöböt kívántak megszabni, mások igen magas küszöbértéket, és így sikerült a különböző helyzeteket összeegyeztetni a tagállamokban. Az alapítványoknak fontos az, hogy a tőkét mindig az alapítványban tartsák, ugyanakkor a tőke nem az egyetlen módja annak, hogy biztosítsák a megbízhatóságát az alapítványnak. Az is fontos, hogy az Európai Alapítvány igazgató tanácsa megfelelően működjön. Ezek voltak általános megjegyzéseim. Köszönöm szépen. Most pedig az adóügyi kérdés valóban olyan kérdés, amelyet meg kell oldani. Vannak nehézségek, amelyek már jelentkeztek a tanácsba, de szerintem konstruktív megoldást kell találni. Köszönöm mindazoknak, akik már hozzászóltak. Nagyon örülök annak, hogy konstruktív módon együttműködhetek ezen az anyagon, ezen a dosszién, és remélem, hogy a megadott határidőn belül sikerül a végére érnünk a munkának, és a helyzet a tanácsban felszabadulhat. A módosítás sok leadásának határideje március 25. Átnéztük ezeket a kérdéseket, és most áttérek a következő napi rendi pontra, a 31-esre. Meghallgatás volt e témában, és most megadom a szót az előadónak, mégpedig Galló asszonynak, aki sok kapcsolat, felvételt valósított meg, sok magyarázat, sok megbeszélés történt a részéről. Köszönöm, elnök asszony. Nyilvános meghallgatás volt tegnap, ez igaz. És emlékeztetnék azok számára, akik nem voltak jelen, hogy milyen munkamódszert választottunk ezen dosszi esetében, amely rendkívül összetett és technikai jellegű. Először is négy technikai ülést szerveztem az összes politikai frakció árnyékjelentést tervezőjével és az Európai Bizottsággal. Tulajdonképpen cikkről cikkre tanulmányoztuk a javaslatot. Az üléseken azt tapasztaltam, hogy közös céljaink vannak. Én magam ezt követően konzultációkat folytattam széles körben három napon keresztül az érdekelt feleket mind fogadtam, azért, hogy meghallgassam az összes véleményt erről a kérdésről, amely meglehetősen összetett. A tegnapi meghallgatás is lehetővé tette, hogy sok érdeket felett fogadjunk. És mielőtt kiemelnék a munka dokumentumomból néhány pontot, emlékeztetek mindenkit a menetrendre. Ez csak munka dokumentum, a jelentéstervezetről a véleménycsere május 30-án lesz, a módosítók leadásának határidője ideje június 6, majd június 20 módosítókkal kapcsolatos véleménycsere, majd július 9 szavazás. Ezt a szöveget már nagyon régóta várják, és szerintem érdemes a tanácsnak jelzést adni, arról, hogy felgyorsítsák a menetet, és hogy számunkra még a nyár előtt felgyorsítsuk a munkát, és a tanács sem maradjon le hozzánk képest. Ami a munka dokumentumot illeti, emlékeztetek a három célra, amelyel kapcsolatosan megegyeztünk. Első cél a művészek érdekeinek védelme és a kulturális diversitás megőrzése. Második cél a másik eh, pedig a közös eh, a közös jogkezelő szervezetekkel való kapcsolat erősítése. A digitális eh, egységes piacot kívánjuk erősíteni, mert tudjuk, hogy a digitális gazdaságban milyen nagy potenciálok vannak munkahelyteremtés és növekedés szempontjából. Ami az első cél illeti javaslatokkal, módosítványokkal éltem azért, hogy az alkotók helyzetét elősegítsük, vagyis tagjai lehessenek a közös jogkezelő szervezeteknek, de közben védeni kell őket kereskedelmi cégekkel szemben is, amelyek jogkezelőként, de kereskedelmi cégeként is felépnek, vagyis sajátos jellegzetességekről van itt szó. A második pont, amely relatíve fontos, az az, hogy a kizárólagos jellegét az aportnak védeni kívánom, mert ez a kizárólagosság védi az alkotók többségét főként azokat, akik még nem ismertek. A híres művészek felhasználhatják a konkurenciát saját előnyükre, de ez a többiek számára nem így van. Azután az apport nem kizárólagossága. Bizonyos társaságok, jogkezelő szervezetek őket védeni kell, mert akkor nem tudnák a küldetésüket végezni ebben az esetben. Ami pedig a jogkezelőket, irányításokat illeti, szeretném elmondani, hogy a közülés központi szerepet tölt be a döntéshozatalban és a kontrollban. Viszont néhány döntést gyorsan meg kell hozni, és ezért ez érthető, hogy az igazgató tanácsra delegálják ezeket a feladatokat. Különböző joggosultak vannak egy közös jogkezelő szervezetben. Szerintem arányos képviseletet kell garantálni a különböző kategóriáknak a közgyűlésen belül. Az utolsó pont, amit a legfontosabb célok közül idéznék, vagyis a művészek jogainak védelme, ez az irányelv 12-es cikke. Ez a cikk arra vonatkozik, hogy hogyan kell a jogosultaknak az összegeket a jogosultak között elosztani. 12 hónapot javasolnak, a pénzügyi év végétől, vagyis attól számítva, amikor beszették a szerzői jogra vonatkozó díjakat. 23 hónapról van szó, ezt a határidőt kockázatosnak találták, vagyis túl hosszúnak, és szerintem ezzel lehet változtatni, rövidíteni. 12-es cikk, 2-es bekezdés, a szöveg lehetővé teszi a közös jogkezelő szervezeteknek az, hogy döntsenek, ez kényes kérdés, arról, hogy hogyan használják fel azokat az összegeket, amelyeket nem osztottak szét. A határidő itt 5 év, akkor, amikor a jogosultnak a címét nem sikerült megszerezni, vagyis nem tudták megtalálni. Itt megint az művészek eh, érdekét és a kulturális sokféleséget kell figyelembe venni, vagyis eh, jobban szabályozni kell ezen összegek felhasználását. A második eh, cél a kapcsolatok a kollektív, vagyis közös jogkezelő szervezetek és a kereskedelmi felhasználók között. Sok peres vitás ügy van a kollektív a közös jogkezelő szervezetek és a kereskedelmi felhasználók között, és azt is megfigyeltük, hogy a közös jogkezelő szervezetek előzetes felhatalmazása nem ad kielégítő megoldást meg kell találni a módját annak, hogy a szerződéses viszonyt hogy lehet optimálissá tenni. A 11-es cikk, 15-ös cikk például arra vonatkozik, hogy hogyan lehet a, az engedély odaítélésével kapcsolatos összegeket kiszámolni. Azt javaslom, hogy a közös jogkezelő szervezetek a tarifa politikájukat hozzák nyilvánosságra, és ezt nem csak objektív kritériumokra kell alapozni, hanem világos, átlátható kritériumokra. Ezek a kritériumok rendelkezésre kell, hogy álljanak, hozzáférhető kell, hogy legyenek minden tárgyalás előtt, például a jogkezelő szervezet weboldalán és a nemzeti illetékes hatóság esetlegesen ezt ellenőrizhesse, mint ahogy az a 39-es cikkben szerepel. Az átláthatósági kötelezettség viszont nem szabad, hogy megakadályozza az, hogy a közös jogkezelő szervezet javasoljon, különböző tarifákat javasoljon a kereskedelmi felhasználóknak. Például akkor, amikor új biznisz modelleket javasolnak. Ezen felül a közös jogkezelő szervezetek észszerű határidőn belül kell, hogy válaszoljanak a kereskedelmi felhasználók kérdésére vagy kérésére, amikor engedélyt kívánnak kapni. Vannak alternatív megoldások, az alternatív vitarendezés, amelyet alkalmazni lehet, érdemes, mégpedig alacsony költségen és gyorsabb határidőn belül lehet így vitát rendezni, és szerintem ezeket a rendelkezéseket meg kell támogatni, és én ezt javaslom a szakbizottságunknak. Utolsó megjegyzésem a második célról. Az összes érdekelt fél védelme azt teszi szükségesé, hogy a nemzeti hatóságok amelyek felügyelik a jogkezelő szervezeteket, hogy ezt hatékonyan és független módon tegyék meg. Az utolsó cél az egységes piac, digitális egységes piac erősítése. Ez azt jelenti, hogy az európai vállalkozásoknak, a KKV-knak eszközöket kell biztosítani arra, hogy új online zenei szolgáltatásokat indítsanak, az nem lehet, hogy tovább elviseljük, hogy ez a hatalmas európai piac néhány nagy, néhány nemzetközi óriás kezében legyen. Ennek érdekében nem csak a multiterritoriális engedélyeket kell megkönnyíteni, hanem a globális repertoár elfogadását is újra kell alakítani. A jelenlegi rendelet az egyablakos rendszer bevezetését nem teszi lehetővé az EU-n belül. Éppen ezért az egyetlen opció, ami megmaradt számunkra, az az, hogy néhány közös okkezelő szervezetet szervezetnek multiterritoriális engedélyt adjunk, de ők kötelezettséget kell, hogy vállaljanak arra, hogy mások repertoárját 21-29. tartó cikk átvegyék. Az új rendszer, ha ezt bevezetjük, akkor az irányel szerint, akkor a kulturális sokféleséget is elősegíti. De ez utóbbi feltételezi azt, hogy a zenei repertoárt segítik elő, vagy támogatják, és nem pedig a helyi közös jogkezelő szervezeteket. A kulturális sokféleség védelme azt is jelenti, hogy azok a jogkezelő szervezetek, amelyek multiterritoriális engedélyt adnak, hozzájáruljanak a kulturális sokféleség fejlesztéséhez azon tagállamokban, amelyek repertoárját képviselik. Ez olyan elképzelés, amelyel kapcsolatosan tovább kellene és lehet dolgozni. Egy igen kényes kérdéssel fogom befejezni, ez annak bizonyult az összes vita során, mégpedig a szolgáltatási irányelvre való utalás. Sok vita van erről. Az én véleményem világos. Az irányelvre való utalás semmilyen gondot nem okoz. Vegyük az Armonia példáját, ez egy olyan háb, amely több közös jogkezelő szervezetet egyesít, és engedélyt ad egy német kereskedelmi felhasználónak. Melyik lesz az illetékes nemzeti hatóság a felügyeletre, vagyis hogy felül, felügyelje, felülvizsgálja ezen engedély odaítélésének körülményeit. Erre nem ad választ az irányelv, a peresvitás ügyek esetében sem ad választ, hogy melyik lesz az illetékes joghatóság vagy bíróság erre nincs erre nincs utalás, viszont a szolgáltatási irányelv preambulum bekezdéseiben erről szó van. Lényeg, hogy felül kell vizsgálni, hogy milyen szabályok alkalmazandók a határon átnyúló tevékenység esetében a közös jogkezelő szervezeteknél. Röviden ennyit mondok, sokkal hosszabban tudnék beszélni. Ennyit szerettem volna mondani a munka munkadokumentumról. Köszönöm a figyelmet. Csön, Frau Galló. Köszönöm szépen, Galló asszony. Wikström asszony következik, aztán Berlinger úr. Tak, tak, fru ordförande. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, a bizottság javaslata jó dolog. Örülök, hogy Gelo asszonyt hallottam, hogy bemutatja a munkadokumentumát. Alapvető, hogy ez a javaslat megfontolt legyen, és jól elkészített, mert ez lesz az alapja a munkánknak. Alá kell húzni, hogy ez az irányelv elsősorban a ö, művészek, a zeneszerzők státuszára vonatkozik Európában, az élet körülményeikre. Olyan művészekére, zeneszerzőkre, akik nem sztárok még, vagy egyáltalán nem ismerik őket. Az irányelv ezért főleg ezekre a személyekre koncentrál. Szeretném kihasználni az alkalmat, és elmondanám, hogy Svédországban nem közös jogkezelő társaságról van szó. Általában furcsa ez a fordítás svédül. Európában fontos megvédeni a kulturális diverzitást. Ennek érdekében minden nyelv, vagy minden nyelvi közösség védelemben részesüljön. Az egységes piac révén meg lehet ismertetni ezeket a kultúrákat. Minden polgár, bárhol is érjen az Unióban, férjen hozzá a különböző kulturális közösségek műveihez. Ez fontos, hogyha a kulturális sokféleséget tűzzük ki célul, már pedig ezt. Fontos, hogy igazi tapasztalatcsere legyen nem szabad kultúrákat bezárni művi keretek közé, a nemzeti határok mögé. Szeretném még egyszer aláhúzni, hogy Galo asszonynak gratulálok a munkájához. Úgy gondolom, nagyon fontos aláhúzni, hogy milyen modern módon dolgozott. Úgy gondolom, nagyon érdekes. Eredményre jutottunk, és kellemes volt a munka. A munkaértekezetek nagyon kellemesek voltak az eredeti munkamodell ellenére. Azt hiszem, hogy más jelentéstevő is ihletést kellene kapjon az ön munkamódszeréből. Uh, Köszönöm. Most Berlinger úr kap szót, aztán Kastex asszony következik. Mindenek előtt őszintén gratulálni szeretnék Bárné biztos úrnak és a javaslatnak. Mari Gallo jelentéstevőnek is ezen hatalmas munkáért, amit a javaslata kapcsolatban végzett. Aztán a különböző elnyék jelentéstevőkkel, különösen külön, jelentéstevőknek, különösen frakcióbeli kollégámnak, aki hatalmas személyes erő befektetéssel foglalkozik ezzel az önök által ismert témával. Azt hiszem, hogy nagyon fontos hogy foglalkozunk ezzel a témával. Éveken át ösztönöztük ezt. A bizottság, a korábbi bizottság már évekkel elmaradt, és végre megtaláltuk a megfelelő utat. Egyetértek azzal, hogy mennyire konkrét ez a javaslat. Szeretném ezt kiemelni, mert a felszólásom végén egy másik dolgot szeretnék megfogalmazni, de most elmondanám, hogy ez a konkrétság valóban egy jelentős jogalkotási eredményhez vezethet el minket. Nagyon fontos itt ugyanis a multiterritorialitás, ugyanis a web világában a territorialitás, a területiség fogalma, ez önmagában egy paradoxon, tehát a levegőben vagy a digitális térben nincsenek határok, és egyetértek az egyensúly megőrzésével a kicsik és a nagyok között, illetve a nagy kultúrák közötti egyensúly megőrzésével, valamint a kulturális sokszínűség megőrzésével az európai területen. Egyetértek az összes átláthatósági jogszabályjal, a nagyobb korrektség, hatékonyság gott célul tűző jogszabályokkal, nem csupán a fogyasztókkal szemben, hanem a társaságokkal szemben is, amelyek bizonyosan elő léphetnek fellépéseinek köszönhetően. Azt hiszem, hogy itt különösen a zenei világra ö, méretezett ez a javaslat, de az audio-vizuális terület és más területek esetleg hátrányban vannak, és éppen ezért jó lenne a javaslat kidolgozása során foglalkozni ezzel végezetül november, július 9-én kellene ezt elfogadni. Hinnünk kell az álmokban, és mindent meg kell tennünk ennek érdekében, hiszen ez nagyon fontos ösztönzés lenne, hogy még ezen ciklus alatt elintézzük ezt a munkát. Azért is mondom, mert én már elég idős vagyok, és remélem, hogy ezen ciklus alatt sikerül majd ezt a munkát befejezni. Aztán azt is elmondanám, hogy a szakbizottságban bizonyosan esetleg egyesek vizionáriusként értékeltek engem, nem pedig realistaként, azonban realista is vagyok, és vizionárius is. Ami a szerzőjogok kérdését illeti, itt vita alakult ki a web világában, és itt drámai, de nagyon érdekes ellentmondások alakultak ki a web világát illetően, olyan ellentétek, amikre eddig soha nem gondoltunk volna. Éppen ezért én közelézem magam a Cecília által felvetettekhez, amikor ugye itt bemutatta érvelését, amely érzelmi jellegű volt ezzel a kérdéssel kapcsolatosan. Ez a világ kalóz gyermekeket hozott létre, senki nem gondolt volna korábban ilyesmire, és azt is elérte, hogy most már a vakok és több millió könyvhöz férnek hozzá, nem csupán néhány másolathoz. Elérte azt, hogy a kultúrához való hozzáférés milliószorosan megsokszorozható, nem ö, csupán annyi, akkora mértékben, mint a múltban. Mindig is volt egy szűrő a kultúrához való hozzáférést illetően, és ez egy társadalmi jellegű szűrő volt. A webvilága most egy másik utat nyit meg. És így módon maga a szellemi tulajdon fogalma kerül válságba. Annak érdekében, hogy a kreativitást ösztönözzük, ugyanis kreativitás nélkül nincs kiegyensúlyozott vagy korszerű világ. Aki kreatív munkát, alkotó munkát végez, az megérdemli a legnagyobb fokú tiszteletet azok részéről, akik hozzáférnek munkáihoz, de az alkotó ember érdeke, hogy alkotásait a lehető legtöbb polgár élvezhesse, ne csupán kevesek. És ez a tulajdon elképzelésének paradoxona egy olyan dolog tehát, amin el kell gondolkodnunk. Most egy általány bevezetése a kifizetéseket illetően egy olyan koncepció bevezetése, hogy a piac kiszélesedése rendkívül cseki összegekhez vezethet a fogyasztási árakat illetően. Az, hogy most már a web semlegesség elképzelését vezetjük be, Nos, ezek olyan koncepciók, amelyek a tulajdonról alkotott elképzelésünket alapvetően megváltoztatják. A javadalmazás kérdés az alkotó ember munkájáért. Nos, ez számomra szent és sérthetetlen, ugyanakkor ugyanez, ugyanúgy szent és sérthetetlen a legnagyobb fokú hozzáférés is. Most, amikor július 7-ig véglegesíteni kívánjuk ezt a szöveget, amely nem volható kétségbe, esetleg minimálisan korrigálható, javítható. Nos, azt hiszem, hogy a jogi fantáziának is működnie kell, és meg kell nézni, hogy a jogkezelő társaságok közvetítésével módosítani kell ezeket a szerepeket a múlthoz képest. Tehát közvetlenebb formára van szükség az alkotó és a fogyasztók között, a technológiai eszközök és a szociális élet megszerveződésének új formáival. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy elmondjam, hogy amikor elfogadjuk ezt a szöveget a módosításokkal és javításokkal, arra is gondolni kell, hogy az Open Access eredeti kérelme mi volt, ezt nem illegalitásként kell értékelni, vagy lopásként a tulajdonnal szemben, hanem sokkal inkább az intellektuális és a szerzői jogok élvezésének új formájaként a világban. Köszönöm, Luigi. Kastex asszony, aztán Geringer asszony. Merci. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani Maria Gallónak a munkamódszerért, amely nagyon konstruktív volt. Most már több hete tapasztaljuk ezt. És ez vezetett ehhez a fontos dokumentumhoz, amely jól tükrözi az elvégzett, az általa elvégzett munkát. A zárnyék jelentéstevőkkel. Teljesen egyetértek azzal a három céllal, amelyet megállapítottak, és egyetértek az előzetes megjegyzésekkel, amelyeket megfogalmaz. Hadd térjek ki erre. Egyrészt arról van szó, hát nem kérdőjelezzük meg azt, ami jól működik. Régóta létezik ez a szektor, hosszú a hagyománya. Amikor a modelleket nagyon jól kidolgozták, és van ellenőrzési módszer, hatékony ellenőrzési módszer, akkor Ezeket a modelleket meg kell tartani, és nem szabad olyan megkötéseket ráerőszakolni az államokra, amelyek esetleg nem szükségesek, mert van, ahol van közös jogkezelőtársaság, van, ahol nincs. Szintén azért, hogy a jól működő rendszereket megtartsuk. Felmerül a kérdés, hogy egységes modell legyen, vagy a közös jogkezelő társaságok szektoronként legyenek. Nos, ezzel kapcsolatban döntenünk kell, világosan ki kell mondani, azért, hogy mindenki megértse. Azért, hogy a vívmány megmaradjon, ahogy tegnap is a meghallgatáson elhangzott. Fontos, beazonosítani a közösök közelő társaság státuszát. Nem üzleti vállalkozásról van szó. A szociális gazdaság része ez. Az európai jogrendben meg kell vizsgálni, mi hasonlít a legjobban erre, mi lehetne a jogalam, jogalap amellett, hogy ezt kimondjuk. Ne feledjük, hogy a közös jogkezelő társaságok mellett, amely kölcsönös segélyező jellegű, léteznek üzleti vállalkozások, és Mariel a munkadokumentumában ezt világosan megmondta, amelyek méltánytalan versenyt folytathatnak azzal, hogy csak egyes jogokat kezelnek. Hogyan lehet ezt kezelni az irányelvben? A hatályban világosan kimondjuk el, hogy vannak olyan kjt amelyeknek külön a státusza, és vannak üzleti vállalkozások, amelyek szintén kezelhetnek jogokat, de nem ugyanazok a kötelezettségeik. De e, az átláthatóság szabályai rájuk is vonatkoznak, és az ellenőrzés szabálya is. Vagy kizárjuk őket az irányelv alkalmazás alól. Csak hogy akkor e, egyszerűen joghiátus lesz. Végig kell gondolni, hogy hogyan látjuk a kettő viszonyát. Én teljes mértékben támogatom a jogok kizárólagosságát, és hogy a határidők ne legyenek változtathatóak a kit való kilépés tekintetében. Egy előzetes értesítési kötelezettség legyen, amikor a tag kilép a KJT-ből. Ami a tarifák kérdését illeti, volt egy munkacsoport árnyék jelentéstevőkkel, és ez sokat vitat költ a 15-ös szikről és a felhasználókkal való kapcsolatról. Ez a kérdés valóban fontos kérdés, főleg azért, mert nincsen kiegészítő jogszabály az alapjogszabályhoz képest. Egyet értek az átláthatósággal, de hogy meddig kell elmenni az irányelvben, a tarifa kritériumainak meghatározásakor. Nos, ezzel kapcsolatban még nem döntöttem, mert nem látom át, hogy milyen kihatásai lennének ennek minden ágazatra, minden tagállamra. Ezt a kérdést tovább kell vizsgálni. A multiterritorialitással kapcsolatban szintén elég bonyolult a helyzet. Egyetértünk a célokkal, egyetértünk azzal, hogy eszköz szükséges. A e, repertoárok e, így használtok fel a legcélszerűbben. Csak hogy nem kérhetjük a közös jogkezelőt, hogy tartsák meg és versenyeztessék más jogkezelőkkel a repertoárokat, vagy olyan ö, esetleg nem európai intézményekkel, ö, amelyek licenceket adnak ki. A kulturális sokszínűség célja az összefogó intézmények célja a versenyjoggal szembe kerülhet. Meg kell oldani ezt az ellentmondást, ezt az esetleges konfliktust úgy, hogy ne veszélyeztessük a közös jogkezelőket, amelyek erőfeszítést tesznek a repertoárokkal kapcsolatban. Dankeschön, Frau Gier.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 a plenárison való elfogadást illeti, ugye július 9-át szorítunk, hogy az így történjen. Csodálatos lenne, hogyha közös álláspontot tudnánk ezen időpontig kialakítani, és ebben az időszakban még el tudnánk fogadni ezt a dokumentumot. Ez az új javaslat a szerzői jogkezelő társaságok tekintetében számomra eszköz a kalózkodás elleni harcban. Egyrésztről védeni kívánjuk a szerzőket, a szerzői jogokat. A szerzőknek az kell, hogy legyen az érzésük, hogy világos elvek alapján kapják meg javadalmazásukat. A művészeket olyan vállalatokon keresztül kell védeni, akik megkeresik a megfelelő javadalmazásukat. Talán ők nem a művészekért dolgoznak, hanem haszonszerzési céllal, de másrésztről vannak olyan társaságok, amelyek a művészeket védik, és ezek a szövetségek, nos, a művészek tagjai ezeknek a szervezeteknek. Gyakran nagy költségeik vannak ezen szervezeteknek, nagy működési költségeik vannak, és a művészek nem képesek megérteni, hogy miért nem kapnak több pénzt. A bürokrácia ugyanis nagyon sok forrást elnyel. Egyetértek tehát Galló asszonyjal bizonyos tarifákra van szükség ezen egy műalkotás használatakor, de az, amit a művész kap az alkotásra használataért. nos, ennek is átláthatónak kell lennie. A szerzői jogvédő társaságoknak versenyképesnek kell lenniük a piacon. Utalnék arra is, amit Castex asszony mondott, olyan művészről, akit nem tudott megvédeni a szervezete. Nos, egy ilyen művész kiléphet egy ilyen szervezetből, és saját maga dönthet a jogai védelme mellett. Személyesen is ismerek ilyen művészeket, ők személyesen tárgyalják ki a szerzői jogdíjakat, amelyeket meg kell, hogy kapjanak, Tehát ők ö, biztos személyiségek. Nem szeretném megismételni az elhangzott érdekes javaslatokat. Galló asszonynak kevesebb módosítót kívánok, mint a mostani véleményhez benyújtott módosítók száma. 451 módosítóról szavaztunk ugyanis ma, de mindenképpen gratulálok a szavazáson elért eredményhez. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Lídia, Engström kolléga, aztán Tájn asszony. Thank you. Uh, Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani az a jelentés tevőnek. Galó asszony kiváló munkát végzett. Azt hiszem az elvekben egyetértünk, amelyeket Galó asszony leírt. A legfontosabb dolog számomra az a bizottsága ma megjegyzése, hogy 5,7 milliárd eurót szedtek be, de nem fizették ki a művészeknek a jogok védelme, azt hiszem ezt is magában foglalja. Azt hiszem, itt sikerült jó megoldást találni ebben a dokumentumban. Nagyon gyorsan átmennék néhány ponton, amelyet Galoasszony említett második cikk, a jog kezelők meghatározásával kapcsolatban. Itt jó az átláthatóságot is említeni, de nem lehet a státuszt pontosabban meghatározni, amikor fiók intézményekről van szó. Tegnap találkoztunk azzal a személlyel, aki egy ö, hát kis, ö, szerény tagságú társaságot képviselt. Gyakran a társaságok monopóliummal rendelkeznek, ezért kell szabályozni. Ö, ugyanez a jogászoknál, könyvelőknél, ö, hogyha ö, nem elégedett a művész a maga szervezetével, akkor hadd menjen át másikba. Hetedik cikk Gelló asszony a megbí, meghatározáson alapuló szavazást említi. Csak ugyanabban a kategóriában jelölhető ki a tervezet szerint meghatalmazott. De szerintem elképzelhető, hogy a művész a menedzserét szeretné erre meghatalmazni. Én lennék egy mega művész, Hát ő nincs miért mosolyogni. Hogyha én lennék egy nagyon híres megaművész, akkor inkább a menedzseremet küldeném, mint mást, aki ugyanolyan zenét játszik, mint én például. Másrészt nagyon ö, félek azzal kapcsolatban, ami a lemeztársaságokat illeti állandó meghatalmazást szereznek, és néhány év után átveszik a jogkezelőben a hatalmat. A meghatalmazást ezért szabályozni kellene. A 12.1-es cikkel kapcsolatban, a fizetéssel kapcsolatban teljesen egyetértek Galószonyal. Nem is értem, hogy miért lett probléma a negyedéves kifejezés, mint ahogy a meghallgatáson is elhangzott a ö, ö, számítógép nagyon gyors, nem is kell ennyi idő. És ö, egy fontos pont a 12 per 2, az 5,7 milliárd, amelyet beszettek, de nem találták meg a tényleges jogtulajdonos. Nos, ezzel le kell állni. A leghatékonyabb módszer az, hogyha a jogkezelő nem találja meg a jogtulajdonos, akkor nem szabad, hogy megtartsa a pénzt, hiszen ez felszólítás, ösztönzés arra, hogy hát ne is keresse meg a jogtulajdonos, jobb lenne, hogyha elvennék tőle a pénzt és eldobnák, mert az ösztönözné a jogkezelőt. Nem mondom, hogy ezt kell tenni, elvenni és eldobni, ez butaság lenne. Azt hiszem, jó megoldás lenne az, hogyha azt mondanánk, hogy minden tagállam egy alapot hozzon létre kulturális célokra, vagy hát a tagállam nem csak milyen célra, ahova ez a pénz kerül, ha beszették a pénzt, nem tudják kiosztani. Fel lehet használni az alapot például arra, hogy az elármult művek után fizessen. Vagy könyvtáraknak. Nagyon konstruktív szerepe lehetne ennek a digitalizációban például, vagy a kulturális sokszínűségben, a tagállamok kezeljék ezt, sokkal jobban meg tudják oldani a sokszínűséget, mi, mi itt Brüsszelből. Azt hiszem, ennyi. Illetve a jogvita, ahogy Galó asszony mondta, a 34-es, 35-ösben, a jogtisz, jogkezelő tagjairól van szó. Egyetértek, sok jogvita van a felhasználással kapcsolatban is. Ezért jó lenne, hogyha alternatív jogrendezési mechanizmust is beiktatnánk. Egy kis kávéház, vagy diszkó, vagy akár fodrász is lehet az, akiről itt szó van. Mi az ok, mi a magyarázat, az a alternatív jogrendezési megoldásra? Nos, az, hogy a méretek nem arányosak. Ami pedig a kereskedelmi felhasználás jelentését illeti. Igen, gyorsan, megfelelően, elektronikusan kell ilyen jelenteni. Nem tudom, hogy ezt szabályozni kell. -e. Nem lehetne ezt a jogkezelő szintjén szabályozni. Hát mindenkinek van szerződés a jogkezelővel. Számomra természetes, hogy ez bele kell kerüljön a jelentésbe. El kell gondolkozni rajta. Talán nem is kell szabályozni. Vagy nem ennyire az átláthatósággal kapcsolatban 18-19. szik információ a közvéleményen. 18-as az a jogkezelő tagjainak a tájékoztatása. Szerintem nem kell megkülönböztetni százezrekről, milliókról van szó. Nem lehet itt százezreknél titkot tartani, ez a közvéleményt érdekli. Legyen rajta a honlapon. Ez a jogkezelőnek is megoldás. Nem kell válaszolni sok-sok kérdésre. kérdésre. A hatékony ellenőrzéssel kapcsolatban pedig igen, ez nagyon fontos. És a végrehajtás is a tagállamok megfelelő végrehajtó mechanizmust kell kidolgozzanak. Nincsen konkrét javaslatom jelenleg, de jó lenne elgondolkozni ezen, hogy hatékony legyen, mert hogyha a szabályt nem alkalmazunk, akkor csak az időt vesztegettük. Semmi több. Azt hiszem, hogy alapvetően ö, ugyanolyan hullámhosszon vagyunk, ugyanaz ire menjünk. Nagy örömmel folytatnám a munkát erről. Ambiciózus ö, naptárat megállapíthatunk erre, és teljesítsük is. Merci. Euh. Köszönöm, Krisztián. Tájne asszonyi a szó. Köszönöm, elnök asszony. Köszönetet mondok Galló asszonynak a kiterjedt előkészületekért. Sok minden elhangzott már, ezért csak néhány pontra szorítkoznék. Először is a több területre vonatkozó licenceknél a 33. cikk kivételeket fogalmaz meg. Itt arról van szó, hogy a rádió vagy televíziós adók, amik amikor programjukat az internetre viszik, akkor ezt ingyenesen megtehetik. Az, az indoklást nem tartom nagyon megfelelőnek, talán a bizottság itt még kiegészítésekkel élhetne. Szerintem a műsor közvetítő vállalatok a belföldre irányuló tevékenységük mellett, ha kiegészítőleg az internetre állítanak tartalmakat, akkor a megfelelő jogokat meg kell szerezniük, és ki kell fizetniük az azért járó jogdíjakat. Itt gondolok különösen a közszolgálati televízió és rádióadókra, például Németországban. Aztán itt van a választás szabadsága, tehát a szerzőjogkezelő közelő társaság megválasztása megválasztásnak szabadsága az üdvözlendő, és itt a szerzői jogkezelőtársaságok belső piacáról esik szó. Jelenleg nem uralkodnak egyenlő versenyfeltételek a szerzői jogkezelőtársaságok között. A német, illetve az osztrák szerzői jogkezelőtársaságokat a nemzeti jog szabályozza, illetve kötelezi arra, hogy bevételük egy részét az alkotók szociális kasszába utalják át a fizetések céljából, és a német szerzőjogkezelő társaságoknak szintén bizonyos kulturális célokat kötelezően finanszírozniuk kell. Ugyanakkor értem, hogy a brit szerzői jogkezelő társaságok nak nincs kedvük bevételeikkel német alkotóművészek nyugdíjait finanszírozni. Ezen kívül a német jogban elő irányzott illetékek, adók akár a bevételek 10%-át is elérhetik. Éppen ezért logikus, hogy egy brit szerzői jogkezelő társaság ö, alig ha dönt ilyen opció mellett a szabad belső piacról ilyen értelemben alig ha lehet szó. Jogi szempontból a hetes cikket illetően itt a közgyűlésről esik szó, Németországban a szezoni jogkezelő társaságok GmbH-k kft formájában is léteznek, tehát ott mindenképpen a közgyűlés is említendő a testsággal együtt. A kifizetések határidejére vonatkozóan a jelentéstevő javasolta a 12 hónapos határidő lerövidítését. Én amellett lennék, hogy a határidőt éppenséggel hosszabbítsuk meg. Az alkotókat védjük azáltal, hogy ilyen kifizetések eszközölhetők, és az átláthatóság is nagyon fontos, ugyanis utazásaink során, például spanyolországban és más helyekre megtapasztaltuk, hogy az alkotók nem is tudják, hogy mi illetné meg őket, és az egész kiszámítási mechanizmus számukra teljes mértékben átláthatatlan. Egy rendes elszámolás feltételezi, hogy erre megvan a megfelelő idő, és hogyha meggondoljuk, hogy hogyan is zajlik ez az egész eljárás, akkor ezt 12 hónapon belül nem lehet elintézni, Éppen ezért csak utalnék arra, hogy sok nemzetközi művész gyakran megemlítette, hogy a német szerzői a társaságok elszámolási rendszere a legátláthatóbb az összes közül, de ehhez természetesen szükség van egy bizonyos időtartamra az elszámolások elvégzéséhez. Ennyit mondanék erről a pontra kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm, Gálló asszony, a Köszönetet mondok minden kollégámnak a hozzászólásért. Látom, hogy tökéletesen ismerik a szöveget, és ez nagy öröm számomra, hogy így dolgozhatunk együtt. Köszönöm az érdeklődést és a hozzászólást. Elnök, köszönöm. Most pedig áttérünk a következő napi rendi pontra, Két pontot elhalasztottunk, most pedig az online szerencsejátékok a belső piacon következik. Az előadó Boris úr, átadom a szót. Köszönöm szépen. Dotyczy bardzo wrażliwego sektora e, hazardu online oraz e, igen jelentős véleményről van szó, amely fontos e, ágazatra vonatkozik, az online szerencsejátékok és a különböző előre lezongorázott meccsekről. Egyetértünk egyébként a bizottsággal, ugyanaz a szándékunk, mégpedig az, hogy minden fogyasztó számára szabályozással álljunk elő azért, hogy szabályozhassuk a szerencsejátékokat, és az átláthatóságot biztosítsuk az online szerencsejátékoknál. Ez alapvető problémait, és egyetértünk az Európai Bizottság javaslatának legnagyobb részével. El kell mondjam, hogy itt kettős szabályozást kellett kidolgoznunk, mert az online szerencsejátékok bizonyos gazdasági tevékenységet képviselnek, és a belső piacra vonatkozó szabályok vonatkoznak rájuk, mégpedig a letelepedés és a szolgáltatás nyújtás szabadsága a, a szabályozás igen jól körülhatárolt minden tagállamban, a tagállamoknak itt illetékességük van bizonyos mértékben e területen, mégpedig arra vonatkozóan, hogy az online szerencsejáték piacot működtessék. E területen azt szeretnénk, hogyha a tagállamok továbbra is megőriznék az illetékességüket nevezetesen az engedélyezés jogát illetően itt a szubszidiaritás elvét alkalmazzák, de az európai szabályozásnak is szerepet kell játszani a Hangsúlyt helyezünk az Európai Bíróság joghatóság voltára, mert ez a joghatóság figyeli a nemzeti rendszereket, és azt is, hogy tiszteletben tartják-e a belső piaci szabályokat. Vagyis a bíróság határozatai rendkívül fontosak ettéren. Arányosságról tanúskodnak, és a bíróság úgy jár el, hogy a nemzeti rendszerek esetében ne legyen semmilyen diszkrimináció. Azt szeretnénk, hogyha a tagállamok jobban dolgoznának, például administratív területen, akkor, amikor a határon átnyúló szolgáltatásokról van szó. Az online szerencsejátékok határon átnyúlóak, harmadik országok is eh, kínálatot nyújtanak, és éppen ezért erősíteni kell a nemzeti hatóságokat akkor, amikor a problémát kezelik, és például a pénzmosás problémájával próbálnak megküzdeni. Éppen ezért úgy fogunk eljárni, hogy erősítsük a nemzeti hatóságok közti együttműködést, erre fogjuk helyezni a hangsúlyt. Másik megjegyzés, jogi szempontból fontos. A tömegtájékoztatásban sok információt olvashatunk a meghallgatásokról, vagy hallgatásokról, és ez azt mutatja, vagyis arról tanúskodik, hogy sok probléma van, nem csak európai, hanem nemzetközi probléma. Minimális normákat kell bevezetni, ami a bundázást illeti, és kellenek intézkedések, hogy a jelenséggel megküzdjünk. Ez a lengyel elnökség egyik célja volt. Meg kell határozni, hogy mi a sportban mit jelent a bűncselekmény, és a lehetséges szankciókat is meg kell határozni. A bizottságtól azt fogjuk kérni, hogy elemezze a helyzetet, és elemzéssel álljon elő, közös definíciót találjon a javaslatokat illetően, akkor ez az eszköz lehetővé teszi számunkra, hogy az előre kötött megállapodásokat a sport esetében el lehessen kerülni. Mert ez a sportszelem, mert mindenképpen rombolja. Utolsó megjegyzés. A sport szervezéssel kapcsolatosan kapcsolatos jog, jogok, tulajdonlási jogok elismerése. A sportesemények szervezői jogokkal kell, hogy rendelkezzenek különböző sporttalálkozók szervezését illetően. És eh, Franciaországban is van egy modell, sikeres, ezért kérjük az Európai Bizottságtól és a tagállamoktól, hogy eh, jogi és gazdasági modelleket dolgozzon ki, amelyeket azután javasolhat azért, hogy a fogadásból származó bevétel a sportesemények szervezőinek kasszájába folyjon be. A sportesemények szervezői kell, hogy rendelkezzenek különböző eszközökkel azért, hogy az előre történő, az előre történt sporteredmény megállapodásokkal felvegyék a harcot. Olyan modellre lenne szükség, ami a jó francia modellen alapul. Módosításokkal fogok élni, újabb javaslatokat fogok tenni, még nem volt alkalmam ezt megtenni. A vélemény keretében, de szerintem ennek a véleménynek megvan a helye, ami a, az online szerencsejátékokat illeti Taylor asszony, és azután jó magam fogok beszélni. Köszönöm. Először is köszönetet mondok Boris úrnak a vélemény tervezetért az online szerencsejáték a digitális piacon történik, ott a fogyasztó számára nincsenek határok. Szükség van arra, hogy erős, átfogó európai keret legyen, azért, hogy a fogyasztókat védjük, de ahogy Boris úr mondta, a csalások ellen és a pénzmosás ellen is védjük magunkat. Az európai esetjog már megvan, és a bíróság többször ítélkezett, igen, következetes és arányos megközelítést foglalt el, vagyis a tagállamok szerepontozó politikát meghatározhatják, de az alapvető szabadságjogok korlátozását indokolni kell. Itt a fogyasztóvédelemről is szó van. Úgy tudom, hogy kilenc szabálysértési eljárás történt eddig. A bizottságnak sok idejébe telett, mire a panaszokkal és a szabályszegési eljárásokkal megbírkozott A tagállamok a jogtalan korlátozást kell, hogy indokolják, akkor, amikor az alapvető szabadságjogokat korlátozzák, esetleg alaptalanul. A parlament és a bizottság célja, hogy ezt elérje, és az is, hogy az különböző bíróságügyeket lezárja. Másik kérdés, még nem tudtam elmondani, mégpedig az, hogy konkrét javaslat van szüksége a fogyasztóvédelemre. A bizottság nem e, adott ki erről közleményt, és szerintem megfelelő szabályozási keret kell ahhoz, hogy hatékony fogyasztóvédelem legyen, és e, inkább irányelv legyen, és nem e, ajánlás, azért, hogy minimum normákat kínáljanak fel a kiegyensúlyozott megközelítésre vonatkozóan. Boris úr megjegyzéseket tett arról, hogy erősebb együttműködésre van szükség. A közleményben a bizottság arról beszél, hogy a tagállamok szakértői vagy képviselői hozanak létre egy szakértői csoportot az online szerencsejátékok esetében, és ezt a az ágazattal, vagy a vállalkozásokkal is, vagyis tárgyalni kell a vállalkozásokkal is, azért, hogy legyenek lehetségesen minimális normák ettéren. Úgyhogy várom az együttműködést a kollégákkal ettéren. Köszönöm, most én saját magam nevében beszélek. Olyan területre érkeztünk, amely felveti a hozzászokás problémáját, csalást, azután azt, hogy hatalmas pénzösszegeket fehérítenek ki, és vagy hatalmas pénzösszegekből származó profit valahol eltűnik, és ezeket nem lehet kontrollálni. Én inkább azt szeretném, hogyha a szabályozás erős lenne az ágazatra vonatkozóan. Szubszidiaritásra utalunk a fizikai és online szerencsejátékok esetén. Rendben, ezt megértem, hiszen a különböző tagországokban hagyományai vannak ennek, de az online szerencsejátékoknál harmonizált szabályozásra van szükség. Nem hagyhatjuk, hogy az államok meghatározzák kritériumaikat, és csak minimális jogszabályaik legyenek, mert a joghatóság shopping fennállna, és akkor oda telep épülnének a vállalkozások, ahol a legenyhébb a szabályozás. Engedélyezési rendszert képzelhetnénk el. Az online játékok szervezőire vonatkozna ez, az Európán kívüliekre is, amelyek az EU-ban kínálnak fel online játékokat, hiszen ezzel a játékosokat védjük meg akarjuk védeni őket a hozzászokástól, attól, hogy ez szenvedélybetegségé váljon, és ezért homogén szabályokra van szükség. Bizonyos fogadásokat nem lenne szabad tenni a játékok során, mert ez a csalást, mert ezek a csalást segítik elő. Hogy legyenek bizonyos korlátozások arra vonatkozóan, hogy milyen teret nyitunk az online fogadások előtt. Ugyanígy harmonizálni kellene a jövedelmet is, vagy a nyereményt is, hiszen legyenek deontológiai szakmai szabályok, főként a magas összegű nyeremény esetén. Európai engedélyezésre gondolok, egy kicsit erkölcsösebbé kellene tenni ezt az ágazatot, és a tisztességtelen versenyt elkerülni a játék szervezők esetében, akik Európán kívüliek. Néhány tagállamban, egyébként Franciaország példája merült fel, nem elképzelhetetlen, hogy a profit egy részét az online szerencsejátékok esetén visszaforgassák egyrészt arra, hogy amatőr játékokat támogassanak, a sportfogadás esetére gondolok, profi sportfogadásra, ez hozzájárul az amatőr gyakorlathoz de most nehéz még alapot étrehozni a fiatalok támogatására, a fiatalok alkalmazására és munkaerőpiaci beilleszkedésére. Nem elképzelhetetlen, hogy az online szerencsejátékok egy részét arra használnák, hogy egy olyan alapot hozzanak létre, amelyel a fiatalok munkanélküliség ellen lehet harcolni, segítve őket a eh, társadalmi és szakmai beilleszkedése. Ez jó cél lenne. Kére valaki szót, vagy adjam vissza a jelentéstevőnek. Akkor Boris úré a szó. Köszönöm szépen. Egyetértek azzal, ami itt a fogyasztóvédelem tárgyában elhangzott. A kiskorú személyekről, illetve azon személyekről, akik függhetnek a szerencsejátékoktól, akiknél függőség alakulhat ki, és a nemzeti jogszabályoknak e tekintetben egyértelműnek kell lenniük, ez nagyon fontos. Ugyanakkor szeretném elmondani, hogy itt különböző sajátosságokkal szembesülünk az egyes tagállamokat illetően. A tagállamok saját piacaikat védik, különböző modellekkel, hagyományokkal rendelkeznek. Például Máltán rendkívül liberális piac, piac van, az, az online szerencsejátékok egyfajta paradicsoma. Lengyelországban az ilyenfajta szerencsejátékok tiltottak. Tehát itt nem egységesítő előírásokkal van dolgunk, de tudjuk, hogy az online szerencsejátékok esetében az internet nem ismer határokat. Nehéz az EU számára a harmadik országokbeli ajánlatok elől megvédeni a polgárokat. Ezek nem kapnak engedélyeket Európában, ezek az ajánlatok, ez világos, és lépésről lépésre megpróbálunk egy megerősített együttműködést megvalósítani a tagállamok között. Védeni kívánjuk a fogyasztókat a harmadik országokból érkező illegális ajánlatokkal szemben a vitánknak nyitottnak kell lenni azelőtt, hogy az internet problémáját hogyan lehet szabályozni, illetve megoldani. Egyes államok megpróbálták az illegális online szerencsejátékokat szabályozni, azonban a fogyasztók az interneten aztán alternatívákat találtak, más lehetőségeket. Tehát elmélyült vitára van szükség ezen problémát illetően, Véleményemben egyértelműen szeretnék rámutatni arra, hogy a fogyasztóvédelem erősítendő. De a közigazgatási hatóságoknak információt kell cserélni a bevált gyakorlatok tárgyában, és itt nagyobb előrelépést kell elérnünk még egyszer utalnék a francia rendszerre. Csak a sportfogadásoknál működik ez, és jók az ezzel kapcsolatban gyűjtött tapasztalatok. A sportfogadásból származó nyeresség egy része a sportba forgatódik, a fiatal sportolókra fordítódik. A legjobb magatartás formákra fordítják ezeket az összegeket, és sajnok azt mondja, egyetértek önnel abban, hogy a nyeresség egy részét a képzési ágazatba kell befektetni annak érdekében, hogy a fiatalokat időben meg lehessen óvni a kockázatoktól. Várom tehát a módosítókat, és remélem, hogy később majd a kompromisszós módosítókról is vitázni tudunk. Köszönöm valamennyüknek az észrevételeket, és türelmetlenül várom a módosítóikat. Köszönöm. Köszönöm szépen, szeretnék emlékeztetni rá, hogy a módosok benyújtási határideje március 27-e, azt hiszem dél, és a szavazás ö, április 24-25-én lesz a Gyuriban. Az utolsó napi rendi pontra térünk át. A pénzügyi beszámolás és a könyvvizsgálat területén meghatározott tevékenységet támogató a 2014-2020 közötti időszakra szóló uniós program az előadó Stojanov úr azonnal szót is kap. Nagyon szókimondó jelentés. Nagyon szókimondó javaslat a bizottság részéről pénzügyi támogatás egyes struktúráknak, egységeknek, eh, amelyek ezen a területen működnek. Ez a finanszírozás legyen, álljon a rendelkezésre 2014 és 2020 között. 58 millió euró legyen erre a 7 évre a könyvelési szabályok kifejlesztésére. A jelentés nagyon rövid, tömör, a fő kérdés, amely bennünket érint, a delegált jogi aktusok kérdése. A parlament és a tanács lehetősége, hogy ellenvetés jelentsen be a delegált aktusokkal kapcsolatban. Itt módosítót szeretnék benyújtani az itteni utóbbi három év tapasztalata alapján. Van egy másik kérdés, amely nem pontosan illeszkedik a mi szakbizottságunk hatókörébe, de érdemes erről beszélni. Három kedvezményezett lesz a tervek szerint. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon specifikus megközelítés. A bizottság, mint hogy azt sugalna, hogy ezek lesznek azok, akik megkapják a 16 millió eurót. Hát ez nem kis összeg, szeretném, majdnem 60 millió euró. Ez nem kis összeg, talán a bizottság pontosítaná, hogy miért nem más megközelítést folytatott, miért nem adta meg most a összeget, és később határozza meg a kedvezményezetteket. Azt hiszem nem lehet rögtön az elején három kedvezményezetet kijelölni. Ez itt Hát, átláthatósági kérdés. Nem értem, hogy miért ez a három egység kap támogatást. Talán a bizottság elmondhatja, hogy három kedvezményezetet támogatunk, de egy pályázatot írunk ki. Most először találkozom azzal, hogy egyenesen az elején már meghatározzák a kedvezményezeteket. Ich kann es kurz machen. Ich möchte mich der Frage des... Nos, a kolléga kérdéshez csatlakoznék, mert nem tudom, hogy miért pontosan erről a három szervezetről van szó, és jobb lenne több kivétel lehetőség. A bizottság tud-e válaszolni erre a kérdésre? Igen, valóban expliciten három kedvezményezettet jelöltünk meg, kettő kettő a könyvelési szabályokkal kapcsolatban, a IFRS alap és az EFRAG. Az IFRS az IASB gyűjtő szervezete, amely a könyvelési szabályokat állapítja meg. Ez a szabályozó tíz évvel, 2002-ben az Európai Unió elfogadott egy rendelet, az IAS rendeletet, amely kötelezővé teszi az IFRS szabályokat, amelyeket az IASB állít elő az Európai Unióban jegyzett vállalatok számára. A 2002-es rendelet elismeri az ISB létezését, mint szabályozó szervét az a döntés, hogy az IFRS-t használjuk, továbbra is hatályos. Ennek belső piaci előnyei vannak, nyilvánvaló előnyök, valamint a G20-ak is kérte, hogy világ szabályok felé menjünk, az jelző ezt lehetővé teszi. Ezért javasoljuk elsősorban az IFRS alapítványt. Ez a nemzetközi szabályozó magán szervezet, eh, amely finanszírozást eh, kér többek között azon országoktól, amelyek az IFRS szabályokat használják. Az Európai Unió a legnagyobb felhasználó az IFRS-nek, kb. 100 ország használja és vannak országok, amelyek nem sokára így fognak dönteni. Nos, ez az első kedvezmény, Ez A második kedvezményezet az EFRAG. A bizottság technikai tanácsadója. Ez egy non-profit nemzetközi szervezet. 50%-ban közösségi alapból, 50%-ban pedig magánegyesületek finanszírozzák. Az EFRAG-nak az a szerepe, hogy véleményt mondjon a bizottságnak az IASB szabályairól. Tehát két fázisban is. Először is, amikor tervezet születik, hogy az ISB tudjuk befolyásolni, hogyha egy szabálytervezet nem megfelelő, nem felel meg a résztvevőknek, akkor az ISB tudjuk befolyásolni, csak a bizottság ezt nem tudja technikailag ezt értékelést megtenni. Az EFRAG második fázisban lévő véleménye akkor születik meg, amikor az a IASB a végső szabályt megjelenteti, és a bizottság ezt javasolja elfogadni a törvényhozónak. Ez az IAS rendelet szabályozás alá esik. Az EFRAG-ra tehát szükség van, az IASB tevékenységét, munkának eredményét ellenőrzi. Ezért javasoltuk az EFRAG-ot, ami pedig a PIOB illeti, az a harmadik kedvezményezett, az audit szabályok létrejöttét ellenőrzi és garantálja a megfelelő eljárást ez a köz érdeke. Úgy gondolom, hogy ha az IASB-t nézzük, az első kezdemény, kezdeményezet, hogy az IFRS alkalmazás esetén nincs más lehetőség. Az EFRÁGot illeti, a helyzet ma a következő a bizottság technikai tanácsadója, de hát ezen a helyzeten lehet változtatni. Van egy rendszer az európai helyzetben. Bárnyé biztos kinevezte Filip Mestatot külön tanácsadónak. Ő a, az Európai Beruházási Banknak volt az elnöke, és Bernyé úrnak ajánlásokat kell megfogalmazon arról, hogy hogyan szervezzük meg a munkát az Unióban. Az AHK, az Fh, az ESMA, különböző szereplők vannak. Hogyan lehet a lehető leghatékonyabbnak lenni, hogy ö, jobban járjunk el. A többi közül közeli jövőben az EFRAK helyzete változhat, de jelen pillanatban az EFRAG a tanácsadója a bizottságnak. Köszönöm szépen. Stojanov úr, kíván reagálni erre? Igen. Nagyon részletes leírása volt a három kedvezményezetnek. nem eh, tartozik az a témához, amelyel foglalkozunk mi a szakbizottságban. Az EFRAK-tól van egy meghívásom, az egy, egyik képviselőjükkel találkozom holnap, és több információval fog szól, még további információkkal fog szolgálni jó lenne többet tudni ezekről a szervezetekről. Talán ajánlást fogok tenni ezzel kapcsolatban. A nagyon egyszerű, ami ö, ebben a jelentésben ö, szerepel az előzőektől eltekintve. Politikai szempontból szeretném elmondani, hogy Persze szép dolog az, hogy ezen szervezeteket így támogatjuk, de jó lenne, ha politikai szempontból elérnénk végre, hogy a szemvitel területén az európai ö, könyvvizsgálati ö, normákat, normákat használnánk, Mm, itt az amerikai szervezet határozza jelenleg meg ezeket a standardeket, amire kevés a befolyásunk, hogyha a finanszírozás hozzájárulhat ahhoz, hogy ezt megváltoztassuk, mégpedig pozitív irányban, akkor az jó lenne. Egy német képviselő, illetve egy francia képviselő van ebben a testületben, az összes többi brit, ez természetesen hátrány az európai ö, könyvvizsgálat, illetve számítás szempontjából. Merci. Köszönöm szépen. Senki nem kér már szót. Akkor be is rekeztem a szakbizottság ülését. A módosítók benyújtásának határideje Stojanov úr fogja először benyújtani a véleménytervezetét a következő ülésen, és a módosítók benyújtása a május 8. Szeretnék emlékezhetni hogy holnap együttes ülést tart a Júri és a FAM szagbizottságok 15 és 18.30 között az ASP 1G2-es teremben. A tegnapi meghallgatás folyamányaképpen további meghallgatás, éves meghallgatás lesz Nem, elnézést. Egy mai programot mondtam véletlenül. A következő ülés időpontja április 23-a 9-től